bekezdése értelmében, és megkaptam egy listát, amelyet a jogi szakbizottság készített, amennyiben a jegyzőkönyv elfogadásáig ezzel szemben felszólalás nincsen, akkor elfogadottnak tekintjük. A megfelelő szakbizottság az Európai Parlament